Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a mai ekonülésünkön. Egy nagyon rövid elnöki közlemény következik. Nyílt koordinátori ülés lesz március 1-én, 12 órától 13 óra 30-ig tart majd, és itt eszmecsere zajlik előre láthatólag Elke Königasszonynal, ami a legutóbbi állásfoglalás illeti, illetve a legutóbbi döntéseket a banki ágazatra vonatkozóan. Kérem, jöjjenek szép számban, ugyanis webstreameljük is az ülést. Ma három napi rendi pontunk van, a KKV-król lesz először szó, majd a héjáról, és végül az a árutősdély kereskedőkről, de először is Keresz úr kapja meg a szót, aki a kkv finanszírozáshoz jutása témájának a jelentéstevője. 10 perce van, Keresz úr, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nem először készítünk jelentést a kkv finanszírozásának tárgyában. Itt van Debakár kolléga is, aki a legutóbb foglalkozott ezzel a témával, ő volt a jelentéstevője a jelentésnek legutóbb. Ma röviden ismertetném a jelentés tervezetem főpontjait. Először is le kell szögeznünk, hogy a legutóbbi évek minden nagyobb erőfeszítése arra irányult, hogy a KKV-k területét megerősítsük. Az FC esetében is például hangsúlyoztuk a KKV-k fontosságát. A KKV-k még mindig az európai belső piac legfőbb elemét képezik, ami a beruházásokat, a növekedést és a munkahelyteremtést illeti. Ezért a jövő szempontjából biztosítanunk kell azt, hogy minden egyes jogalkotási lépésnél elgondolkodjunk azon, hogy a leendő jogszabály a reálgazdaságra milyen hatással lesz, és újra és újra kértük azt, hogy az Európai Bizottság ne csak a jobb kormányzás kapcsán, hanem a kisvállalkozói csomag kapcsán is mindig tartsa szem előtt, hogy a KKV-kra a vonatkozó szabály milyen hatással lesz. A bizottságnak az SSM-mel és az ESMA-val közösen meg kell néznie azt is, hogy a szabályozásban mi történik. Ugyanis egyre többször vagyunk tanulni annak, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a felügyeleti rendelkezések révén tovább értelmezik a jogalkotási döntéseket, sőt, félreértelmezik azokat. Továbbá látni kell, hogy Európa szerte nagyon különböző kis- és középvállalkozások működnek. Éppen ezért különböző finanszírozási opciókra van szükség a KKV-k esetében, mégpedig a KKV-k életciklusának minden egyes szakaszára vonatkozólag legyen szó startupokról, vagy olyan vállalkozásokról, ahol az üzlet átruházása zajlik, testre szabott finanszírozási eszközökre van szükség. Ezért a jelentés egyik pontja, hogy a Bázel 2 esetében bevezetett szorzót hosszabbítsuk meg. Még akkor is, hogyha vannak új innovatív finanszírozási lehetőségek, opciók, el kell ismernünk azt, hogy a banki hitelezés még mindig a legfőbb finanszírozási eszköz a kkv esetében, is az is marad. A tőkepiaci unió ellenére nem várhatjuk azt, hogy majd az egyik szélsőségből átcsap a helyzet a másik szélsőségbe. Egy egészséges, stabil bankágazatra van szükség a fenntartható növekedés miatt, és a KKV-k támogatásának egyik központi intézkedése a hitelezésben az, hogyha meghosszabbítjuk a KKV szorzót. A KKV-k nem okozták a válságot, sokkal inkább elszenvedői, ugyanakkor sokkal jobban megszenvedik a hitelezés, illetve a finanszírozási lehetőségek háttérbe szorulását, mint a nagyvállalatok. Ezért ez a szorzó egy olyan intézkedés, amely megkönnyíti a KKV-k finanszírozását, és a bizottságnak meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy állandósítsa ezt a KKV szorzót, és valorizálja azt. Ezen túlmenően fontos az is, hogy ne terheljük túl a vállalkozókat szükségtelen bürokráciával. Az egyik fontos kérdés itt a jó szabályozás, és meg kell mindenképpen vizsgálni az arányosság kérdését annak érdekében, hogy megfelelőbben értelmezzük a fogalmakat. Alternatív finanszírozási forrásokra is szükség van a kkv esetében, a banki hitelezésen túlmutatóan. Elengedhetetlen, hogy Európában a tőkepiaci kultúra kialakuljon, és a kockázatvállalás kultúrája is, ezért is olyan fontos a tőkepiaci unióról szóló vita kapcsán ez a téma, és a tőkepiaci unióról szóló jelentés rendkívül fontos az értékpapírosítás szempontjából is, hiszen főként a kisebb bankok és a decentralizált bank ágazat az értékpapírosítás kapcsán különös jelentőséget kap. Ennek egyik kulcsfontosságú eleme a fiataloknál és a fiatal vállalkozóknál a pénzügyi műveltség, hiszen csak aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, csak az vághat bele egy-egy kockázatos vállalkozásba, és csak az lesz elég bátor ahhoz, hogy alternatív finanszírozási eszközökkel éljen. Nem tudjuk, hogy mennyire elterjedtek a különböző pénzügyi ismeretek, mely fiatal vállalkozó tudja ma például azt, hogyha egy hitelkérelmet elutasít egy bank, akkor annak alaposan meg kell indokolnia, hogy miért teszi ezt. ezt. Ezeket az alapvető ismereteket közvetítenünk kell, hiszen csak így várhatjuk el, hogy a vállalkozók a jövőben jobban teljesítsenek. A tőkepiaci hozzáférés költségeit is csökkentenünk kell, csak egyszerű, átlátható és egységesített európai értékpapírosításra vonatkozó rendelkezésekkel tudjuk vonzóbbá tenni a KKV-k számára a belső piaci finanszírozási eszközöket. Ezzel rátérnék a startup vállalkozásokra, azok számára, ugyanis az elkövetkezendő egy év nagyon jelentős lesz. Itt versenyben vagyunk a legjobb elmékért, a legjobb ötletekért, és egyenlőre úgy tűnik, hogy elveszítjük ezt a versenyt. 2014-ben Ázsiában első ízben került sor arra, hogy a közösségi finanszírozáshoz több résztvevőt tudtak toborozni, mint Európában. Jogalkotási téren is tennünk kell valamit ezen fejlemények ellen. Európában az a helyzet, hogy mások a keretfeltételek az Egyesült Királyságban, mint a kontinensen. Egy európai keretszabályozásra van szükség a közösségi finanszírozásra vonatkozóan, a személyközi hitelezésre vonatkozóan és más új finanszírozási eszközökre vonatkozóan. A KKV-k és a startupok még mindig nehézséggel küzdködnek, hogyha az egész EU-t kívánják piacukként tekinteni, és nem tudják kiaknázni a belső piac teljes potenciáját, mert minden tagállamban más és más szabályok uralkodnak. Egységesíteni kell a szabályokat, egységes keretfeltételekre van szükség. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minden egyes tagállamon legyen egy egyablakos ügyintézési pont, egy one-stop shop, ahol a KKV-kat minden jogszabályról informálják, és ahol központilag lehet elintézni az összes bejelentési eljárást. Remélhetőleg a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv kapcsán is levonjuk a tanulságokat a one-stop shop megközelítésből. Ott túl nagy a fragmentáltság, a széttöredezettség, és Európában épp ezért a szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet még nem hajtjuk végre megfelelően. Csak akkor, ha sikerül elérni, hogy például egy madridi vállalkozás az üzleti modelljét Tallinnba, Bukarestbe vagy Berlinbe vigye könnyedséggel, csak akkor tudjuk biztosítani azt, hogy Európa szerte váljon tevékenyé egy ilyen vállalkozó, ahelyett, hogy a világ más régiójában próbálkozna. Sok olyan példát tudnék mondani arra, hogy Európában például létrehoznak egy szoftvert, de utána Európán kívül folytatják annak értékesítését, illetve kidolgozását, mert Európában nincs meg a finanszírozás az ötlet megvalósításához. Azt hiszem ez árt, nagymértékben árt Európának gazdasági értelemben. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ennek megfelelően próbáltam a jelentős elemeket mind-mind szerepeltetni a szövegben. Biztos vagyok abban azonban, hogy a módosítások révén még kiegészítésekre lesz szükség. Kérem a különböző frakciókat és a kollégákat, hogy vegyenek részt aktívan ebben a folyamatban, ebben a munkában, azért, hogy június végére egy olyan jelentés szülessen, amely kedvező a KKV-k számára, és azok finanszírozási hozzáférése tekintetében köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Kárasz úrnak az SND részéről. Zimon úr kér szót. Illetve Simon úr. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek. Egy nagyon inspiráló és rengeteg információt tartalmazó előadást, bevezetőt hallhattunk a jelentésről, illetve a témáról. Semmi olyasmi nem szerepel a szövegben, amivel mi eszendéként nem, tud, nem értenénk egyet. Úgy gondolom, értünk a legtöbb kérdésben, mindannyian ugyanabban az irányba szeretnénk haladni, az ambícióink is hasonlóak. Nyilván finom hangolni kell a részleteket, arról, hogy hogyan kívánunk a közös célhoz elérkezni, de azt hiszem, most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy nagyjából azért egyetértünk egymással. Néhány apróbb megjegyzést tennék azon területekre vonatkozólag, ahol mi talán kiegészítéssel élnénk. Egy általánosabb megjegyzést azonban engedjenek meg előjáróban. A jelentés nagyon világosan fogalmaz azzal kapcsolatosan, hogy a banki hitelezés központi jelentőségű. Kétség sem fér hozzá, hogy ez mindig is így volt. Elolvasva a szöveget azonban felötlött bennem, hogy az efféle finanszírozásra vonatkozó politikai vitákban már régóta részt veszek, 26 éve összességében, Állandóan ugyanarról vitatkozunk, sőt, ugyanarról a problémáról beszélünk, a kkv finanszírozáshoz jutása folyamatosan probléma, és a helyzet nem igazán javult. Egyik főbb európai gazdaság területén sem, de az Egyesült Királyságban sem. Úgy tűnik, hogy most talán érdemes lenne szembenézni azzal, hogy az alapvetéseink nem működnek. Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy bár lehet, hogy eretnekségnek hangzik, de lehet, hogy a banki hitelezés, a banki finanszírozás központi jelentőségét érdemes lenne megkérdőjelezni, mert ez nem fog megoldást nyújtani a problémákra. Nem fogok most a részletekről beszélni, de úgy gondolom, nagyon sok strukturális oka lehet annak, hogy ez gazdaságilag nem észszerű, és nem is lesz észszerű soha, hogy a bankok a hitelezés tekintsék, a KKV-knak nyújtott hitelezés tekintsék az egyik fő tevékenységüknek. Talán éppen ezért érdemes lenne előtérbe helyezni más finanszírozási eszközöket a KKV-k számára. Kisebb lépésekben valósíthatjuk ezt meg, és most rátérek egyébként a részletkérdésekre. Az Egyesült Királyságban vannak olyan lehetőségek, amikor a kormányok a bankoknak hiteleznek, és a bankok aztán a KKV-knak hiteleznek, ezek nem igazán működnek, de talán érdemes megnézni, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy az ilyen lépések jobban működjenek, ha bár nem fogják megoldani soha a problémát. Segíthetünk a KKV-knak a finanszírozáshoz jutásban, a korai szakaszban, fejlődési korai szakaszában. Vannak olyan országok, ahol ez jobban működik, és azoknak a tagállamoknak, amelyekben ez nem működik elég jól, ott bizonyos ösztönzőket kellene eh, létrehozni. Ami a bankokat illeti szerintem egyszerűen nem éri meg nekik hitelezni a kkv számára. Éppen ezért talán a kormánynak kellene egy szerepet vállalni, és a kormány általi hitelezés lenne ez egyik lehetséges lépés. A közösségi finanszírozás, a személyközi hitelezés és a többi újszerű, innovatív finanszírozási eszközt, és előtérbe kell helyezni, új platformokat kell létrehozni, mint amilyen a Business Angels, a fundraising, ezek mind-mind nem standardizált, nem banki, innovatív hitelezési formák, illetve finanszírozási formák nyilván nem fogják megoldani a problémát egyik napról a másikra, de ami a stratégiai irányt illeti, szerintem érdemes ezeket előtérbe helyezni. Ami a még létező banki hitelezést illeti jobb információ cserére van szükség, jobban, könnyebben hozzá kell férni a kkv információihoz, jobban kell végrehajtani az erre vonatkozó szabályokat, és mindenképpen szükség van az egyablakos ügyintézésre. Ez mindenképpen központi jelentőségű ahhoz, hogy ez a finanszírozás jobban működjön. És azt hiszem, jobban oda kell figyelnünk az eddigiekhez képest erre a témára, hmm. és itt a parlament szerepe nagyon jelentős, hiszen hogy a parlament nem teszi meg, akkor ki más. És a finanszírozásban megnyilvánuló diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés is egy nagyon-nagyon fontos téma a finanszírozáshoz való hozzáférésnek, ugyanis fernek, igazságosnak kell lennie. Végezetül köszönöm a jelentéstevő munkáját, és gratulálok neki kiváló, inspiráló szöveget hozott létre, és remélhetőleg mi is mindannyian hozzá tudunk majd járulni a munkához. Köszönöm. Ozuk úr az ECR nevében nem tudott eljönni, ezért arra kért, hogy olvassam fel a meglátásait. Ozuk úr köszönetet mond az előadónak, ott már Karasznak. Úgy gondolja, hogy a javaslatban foglalt gondolatok nagyon jók, és van néhány észrevételem. Egyrészt ki szeretné hangsúlyozni, hogy úgy gondolja, hogy paradox módon, bár nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy a szabályozói keretet egyszerűsítsük a KKV-k számára, de ugyanakkor a környezetet mégiscsak nehezebbé teszük, teszük számára, ezért tehát nagyobb rugalmasságra tesz javaslatot, bizonyos esetekben pedig a szabályozásról való lemondás segíthetné a legjobban a KKV-k helyzetét, segíthetné a startupok létrejöttét, és ilyen módon automatikusan új munkahelyeket teremtene. Fontos, mondja Uzok kollega, hogy lássuk, hogy milyen fontos a KKV-k számára, hogy adókedvezményeket kapjanak, vagy konkrétan elengedjék számukra az adókat. Ez segíthet abban, hogy létrejöjjenek és stabil finanszírozással működjenek ezeket a célokat. Nem szabad szem elől veszteni, hiszen így a nemzeti perspektíváját kell minden tagállamnak figyelembe venni. A jogi keret harmonizációja az EU szintjén ugyanakkor akadály is lehet e célok elérésében. Fontos tehát, hogy erről a szempontról ne feledkezzünk meg. Ozok képviselő sor módosítót fog benyújtani, e, néhány példát megkért, hogy felolvassak a 22-es, 23-as bekezdéshez a további harmonizációt szem elől tartva. Úgy gondolja, hogy ezt nem tudja támogatni, sőt a harmonizáció javaslatát a crowdfunding területén nem tudja támogatni. Aztán a következő bekezdésben pedig Ozog úr az adókedvezmények fontosságáját hangsúlyozza, a 9-es és 10-es bekezdésben pedig még több alternatív finanszírozási lehetőségre tesz javaslatot nem csak a bankok, persze a bankok szerepéről nem szabad megfeledkeznünk a kkv finanszírozása során a 20. bekezdés kapcsán. Egyetért azzal, hogy a meglévő pénzügyi keretet kell támogatni, de ugyanakkor gyakorlati szempontból kell um, megközelítenünk ezt a kérdést, és um, minden tagállamra való kihatását vizsgálni kell a helyzetnek. Végezetül a hetes bekezdés kapcsán pedig eh, minden akadály meg felszámolására vonatkozó javaslatot támogatjuk, főleg a kkv tekintetében. És így örömmel tekintünk a viták, eh, az eszmecserék elébe és a kollégák eh, további módosítói elébe. Ennyit Olzók úr mondott, és most pedig eh, az Alda nevében Félik Nédebakar kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is meg szeretném köszönni a jelentéstervezetet már Karasznak, az előadónak, mely nagyon fontos részeket tartalmaz. Az előző saját kezdeményezésű jelentésnek én voltam az előadója, a kkv finanszírozásáról szólt ez a jelentés, és úgy gondolom, hogyha megvizsgáljuk ezt a jelentést, fontos, hogy lássuk, hogy a parlament milyen ajánlásokat tett, és e, ezen bizottságnak tett ajánlásokat érdemes nyomon követni, hiszen a bizottság egy KKV akciótervet fogadott el, és meg kell vizsgálni, hogy mely elemeit alkalmazták, melyek működnek, és mely elemeket kell um, továbbá, továbbra is nyomon követni, illetve alkalmazni. Ez az első észrevételem. A második pedig, a jelentés a bank hitelezés kérdéséről szól nagy hangsúlyjal, és valóban a jelenlegi helyzetben nagyon nagy szerepet játszik a bankhitelezés, de ugyanakkor a bankoktól a pénzügyi válság után azt kértük, azt értük előszámukra, hogy kevesebb kockázatot tartsanak a könyveikben, és bizony sok tagállamban a kredit a hitelezés összeomlásának jelenségével álltunk szemben. De voltak tagállamok, ahol a kihelyezésekkel, a kihelyezett hitelek szintje ugyanaz maradt, e két szempontból levonhatjuk a következtetést, hogy a bank finanszírozása múltban és a jövőben is fontos szerepet játszott, játszik ma is, játszik a jövőben majd, nem szabad erről megfeledkezni. Ugyanakkor a KKV-k finanszírozására sok más lehetőség is megnyílik, hiszen a KKV-k esetében nincsen egy mérték után gyártott megoldás, vannak öm, öm, lassan növekedő termékeket előállító KKV-k, vannak startupok, amelyek hirtelen nagyon megdőnőnek és kockázati tőkével finanszírozzák magukat. Egyszerűen szóval nincs egy egységes megoldás, és a KKV-k térképének úgymond ekoszisztémájának sajátosságait mindig figyelembe kell venni figyelembe kell venni, milyen nagy különbségek mutatkoznak közöttük. A tőkepiachoz való kapcsolat nagyon fontos, hiszen ez lehetővé a kock, teszi a kockázatvállalást, az innovációt, és segíti azt is, hogy gyors növekedési pályára álljon egy KKV. Egy szóval, a jelentés egy sor jó elemet tartalmaz magam részéről, itt a bevezetőmben tartott gondolatok szellemében szeretnék majd módosító indítványokat megfogalmazni. Kitérve arra is, hogy a bizottság a KKV akciótervből mit valósított meg, és mit nem. Köszönöm szépen, most pedig Paloma López Permehu a e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés eh, készítőnek és Én csak néhány konkrét pontjához szeretnék hozzászólni a jelentésnek. Az egyik pont azt mondja el, hogy a banki hitelek a legjelentősebb elemei a KKV-k finanszírozásában, és emlékeztet arra, hogy milyen fontos a bankok szerepe, akik helyi vagy regionális ismeretekkel rendelkeznek, és jól ismerik, együtt dolgoznak a KKV-vel. Azt tudjuk, hogy a bizottságnak a politikája az ellenében megy a hagyományos KKV finanszírozási modelleknek. A KKV finanszírozásának a problémája az nem hitelmodell probléma ez azzal foglalkozik össze, hogy bank, azzal függ össze, hogy bankok koncentráltak, és hogy nem stabil a gazdaság finanszírozásának egésze. A bankmentés keretében Spanyolországban és többek között a Montpietei felszámolásában, és ennek nagyon komoly hat, negatív hatása volt a KKV-kra a pénzügyi spekulációnak, a nemzetközi kereskedelemnek ki vagyunk téve, és ezek a vállalatok nem rendelkeznek azokkal a szükséges ismeretekkel, hogy jól ismerjék és ismerik a helyi vállalkozókat vállalkozási szövetet. Ma a tőkepiacok uniójáról beszélünk. Éppen a tőke csoportok azok, amelyek nem hajlandók hiteleket adni, inkább a spekulációra használják fel a létező pénzalapjaikat. Ez azt jelenti, hogy a KKV-knak szűkíti a hozzáférhető pénzmennyiséget. Tehát olyan bank modellre van szükség, amelyiknek jelentős az állami eleme és a regionális, hogyha valóban hozzá akarunk járulni a gazdasági fejlődéshez. Az a liberális modell, modell, amelyhez ragaszkodunk, és amiben e, egyszerűen benne vagyunk, ezt le kell bontani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lambert kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Őrület, hogy a belgák hogy együtt dolgoznak. Mindig azt mondjuk, hogy nem tudunk együtt működni, de mégiscsak megy ez. Angolul fogok beszélni az a feszültség, ami a, ben a szakbizottságban van, a fontos témákban, általában a vezetőség nincs itt, a kollégák közül is sokan nincsenek itt. A KKV az viszont úgy tűnik, hogy mégiscsak egy nagyon fontos kérdés, vagy Simon úrnak igaza van, hogy mintegy 20 éve állandóan ugyanazt mondjuk. Ez E, ebben az esetben egy kicsit ellent mondanék önöknek, amikor elolvastuk a legutolsó EKB jelentést, akkor ott azt írja, hogy az ERO övezet KKV-i úgy tekintik, hogy a finanszírozáshoz való jutás a legkisebb probléma, amivel szembe kell nézniük. Ezt az EKB, az Európai Központi Bank mondta. Nem tudom, de valamikor a realitásoktól egy kicsit távol vannak, de valamikor tudják. Tehát úgy tűnik, hogy a KKV-k, vagy a KKV-k legalábbis így érzik, és ez ugyanez a jelentés azt is leírja, hogy a szolgáltatásaikhoz a, a inkább a makroökonomiai környezet az, ami leginkább aggasztja őket a szolgáltatások vagy termékeik szempontjából. Az, hogy itt az, arról is van szó, hogy e, lazítani kell a potenciális szabályokon, hogy segítsük a KKV-kat, de lehet, hogy ez az ötlet még nem igazán ér, éred. De azt mondtuk, hogy jó, nézzük meg nem csak egy kategóriájú bankokat, hanem különböző pénzügyi modellek, vagy üzleti modellek is vannak a bankokban. És a bankok általában csak egyetlen egy dologgal foglalkoznak, a reálgazdaságot finanszírozzák. Tudom, hogy vannak olyan, és szerintem van Breda végképp a CPI, vagy a Triodos, és mindenféle olyan bankok vannak, amelyek kizárólag KKV finanszírozással foglalkoznak lehetséges, hogy a pénzügyi prudenciális szabályokat is annak felelően kellene kialakítani, hogy milyen tevékenységet ö, folytatnak a bankok, nem pedig a tekint, annak megfelelően, hogy kiket, ö, nek, kiknek hiteleznek. A kockázati faktornak a lazítása, ez egy kicsit ö, kényes. A másik az értékpapírosítás a, beszéltem a banki e, személyekkel is, és mindenki azt mondja, hogy ez nem a KKV-kra van az értékpapírosítás, ez azoknak a nagyvállalatoknak a, segít, amelyek ö, hát nagyok a piacon. Tehát ez a KKV-kat nem érinti, nem megoldás számukra. Tehát azt javasolnánk valójában, és nem tudom, hogy ezt a jelentésben meg lehet említeni, hogy a következő bankszabályozási fordulóban miért ne tehetnénk különbséget nem az ügyfelek szerint, hanem az üzleti modell szerint. A másik pedig, hogy amikor a bankunióban beszélünk a befizetésekre, a, például a betétbiztosítási alaphoz való hozzájárulásban, vagy az egyes bank, belga bankoknak voltak ilyen helyzetben, hogy azoknak a a bankoknak, amelyek a KKV-kat finanszírozzák, és egy kölcsönös biztosítás alapon dolgoztak, ott nagyon magasak ezek a befizetések. Például a Paribánál sokkal alacsonyabb, ahhoz képest amekkora, de például a Vambrérának sokkal többet kell fizetni. 6 millió egy kisbanknak az rengeteg pénz. Tehát őnekik az életét szeretnénk megkönnyíteni, és lehet, hogy kicsit igazságosabban kellene ezeket a befizetéseket is meghatározni. Tudom, hogy ez lassú halára van ítélve ebben a parlamentben, eh, a banki alapstruktúrák eh, reformja. De hogyha a betétgyűjtő bankoknak azt mondjuk, hogy eh, a reálgazdaságnak kell adni, és a kaszinó kapuját becsukjuk előttük, és nem foglalkoztatok ezzel, akkor nem lesz más meg, megoldások, mint hogy a reálgazdaságot finanszírozzák, és a befektetésekbe menjen a pénz. Ez persze meghaladja ennek a jelentésnek a határait, de azt tudjuk mindössze tenni a KKV-k érdekében, hogy a makroökonomiai környezetet újraélesztjük ugyanakkor az FC az nem elegendő, ez egy stratégiai iránynak minősül, hogyha megpróbáljuk a közbefektetéseket, beruházásokat, nagyon sok KKV-nak ebben döntő szerepe van, sokkal inkább, mint például a nukleáris erőművek építésében, mert például a napenergia vagy a szél erőművek éppen a KKV-k tevékenységi területét jelentik. Az Európai Unió beruházási stratégiája az, ami tudná összönözni a KKV-k környezetét. Ezt szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen, Lambert úr. Záni úr következik. Köszönöm szépen a Filip által mondottakhoz szeretnék kapcsolódni, hiszen valóban ez itt a legfontosabb szempont. Bármilyen statisztika, bármilyen felmérés, amelyet a KKV-k vagy a vállalkozók körében végeznek, illetve azok között, akik eh, az Európai Unió reálgazdaságát ismerik, első eh, felvetésként mindig azt az eredményt hozzam, hogy nem férnek hozzá hitelhez, ezek a kis és középvállalkozások. Persze idővel javult a helyzet, de egész egyszerűen a cégek által termelt termékek iránti kereslet visszaeséséhez vezetett ez. A kis és középvállalatok tehát továbbra is nagyon nehéz helyzetben vannak, és egyre több csődbe megy. Ezért tehát a makrogazdasági, az unió makrogazdasági politikáját, mely a takarékosságra helyezi a hangsúlyt, nem tudjuk támogatni. A strukturális reformokat mindig eh, a kínálat és nem a kereslet eh, oldaláról fogalmazzák meg, és ez bizony válaszokból is kiderül, a kkv számára az elsődleges aggodalom, melyet nem sikerült még megoldani. Van itt még egy nagyon nagy nehézség a kkv életében, ez pedig az euró maga. Ma a kis és középvállalatok a gyengébb országokban olyan feltételek mellett kell, hogy dolgozzanak, amelyek hátrányosak a számukra, összevetve az erős gazdaságú országokban dolgozó KKV-kkal. A periférián lévő euró országok egész egyszerűen túl értékelt pénzzel dolgoznak, és ez megnehezíti az ő munkájukat, illetve hatalmas hátrány számukra. Ezért a jelentésben örülnék neki, hogyha a jelentés még jobban foglalkoznam a hagyományos hitelhez való hozzáférés kérdésével. Hiszen a tőkepiacok nem a KKV-k számára nyújtanak hitelt, újfajta hitelt. Az USA-ban, ahol a cégek átlag mérete sokkal nagyobb, mint a KKV-k mérete, e, Európában lehet, hogy működik ez a tőkepiaci pénzhez való juttatás, a kötvények eszköze, de ez az európai kis és középvállalatok számára nem jelenthet megoldást. Éppen ezért haszontalan volna erre koncentrálni, sokkal inkább koncentráljunk a bankokra. A bankok feladata ma is, és a jövőben is az lesz, hogy hozzáférést biztosítsanak a tőké, tőkéből a KKV-k számára. Biztosítani kell, hogy olyan bankrendszer működjön az Unióban, amely a gazdaság, a reál gazdaság igényeit veszi figyelembe. Egy olyan bank ágazat működjön, amelynek közfunkciója van, azaz tehát garantálja, hogy biztosít hitelt a kis és középvállalatok számára. Európában ma nagyon sok bank van, a nagyon nagy bankok pedig főleg a mérlegük legnagyobb, a legnagyobb kihelyezéseiket nem a reál gazdaságba hajtják végre, hanem mindenfajta spekulatív üzletekbe helyezik a tőkét. Ez pedig semmilyen módon nem válik a kis és középvállalatok javára, mi több az egész Európai Uniós pénzügyi rendszert egy szisztemikus, rendszerszerű veszélybe sodorja. Ráadásul mondom, kiszárítja a KKV-k eh, finanszírozását. Múlt héten a Fed vezetője egy szép cikkben Minneapolisban ö, eh, olvasta fel ezt a cikket. Szóval a Fed vezetője azt mondta, hogy a nagy bankok egy nagy szisztemikus kockázatot vezetnek, és ezeket fel kell aprítani fel kell, darabolni kisebb bankokra. Valóban, erre van szükség Európában is, hogy olyan bankok, olyan pénzintézetek jöjjenek létre, amelyek valóban a reálgazdaságnak helyezik ki a hitelt, a többinek semmi haszna nincsen. Ami pedig az új hitelezési forrásokat illeti, azt gondolom, hogy a jelentés érdekes elemeket tartalmaz, a peer-to-peer -peer lending, a társhitelezés eszköze mindenképpen új lehetőséget kínál Európában is, és ezt helyzetbe kell hozni, de olyan szabályokra van szükség, amelyek segítik ezt a peer-to-peer -peer, vagy társ hitelezési rendszert. Innovatív új gondolatok ezek és olyan cégek juthatnak így pénzhez, akik a hagyományos csatornákon keresztül nem. Másrészt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kockázati tőke alapokat is felhasználhassák Európában. Ezek eleve, ezek a nagy kockázati tőke alapok a startupokat akarják támogatni, olyan startupokat, akik a hagyományos finanszírozási eh, csatornákban nem jutnának pénzhez. Ugyanakkor persze hatalmas hozzáadott értékkel, illetve ö, hozzáadott értékkel járhatnának Európában, új technológiát honosíthatnának, meg új bizniszmodelleket, üzleti modelleket hozzáhatnának. Ilyen módon a kutatás, fejlesztés és az infrastruktúrális ráfordítások roppant magasak eleinte, de utána, hogyha sikeres egy vállalkozás, hatalmas nyereséget hoz. Biztosítani kell tehát, hogy az államok és a köz hoz beleszólhasson, hallathassa hangját, hogy ezen nagy bankok valóban a reálgazdaságot szolgálják ki. Utolsó észrevételem mely lehet, hogy nem teljesen a jelentéshez kapcsolódik, de mégis alapvető jelentőséggel bír. Az európai KKV-k egy verseny hátrányban vannak ma Európában, mégpedig az adózásokán. Sok nagy, az adó, a nagy cégekkel szemben vannak verseny hátrányban. versenyhátrányban, a taxabizottságban, és itt az ECOM-ban is többször hallottunk erről a problémáról, a corporate taxation problémájáról, mi szerint, hogy a nagy és koncentrált cégek privilégiumokat harcolnak ki maguknak, és ezzel eltorzítják a piacot, és ennek az árát a kis és középvállalatok fizetik meg. Ezért úgy gondolom, hogy nem szabad erről a szempontról megfeledkezni arról, tehát hogy eh, esélyegyenlőséget kell a nagy és a kis vállalatok között az adózásban teremteni. Thanks eh, for... Nagyon szépen köszönjük. Az e NF részéről Anamans képviselő szólalt volna fel, de nincs jelen. Még körülbelül negyed óránk van a Kercsdiáj számára. Kérje valaki a szót. Egy nagyon fontos kérdésről van szó. Nem? Akkor örömmel adom vissza a szót Karasz úrnak. Köszönöm szépen ezt a rendkívül kimerítő eszmecserét mindenkinek. Minden felszólalásnak volt egy általánosabb része, egy általánosabb elemzést is tartalmazott minden felszólalás, amely túlmutat ezen a jelentésen, és minden felszólalásnak volt egy nagyon konkrét kézzelfogható része is, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a jelentést még jobbá tenni. Egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Szerintem nem kell véka alá rejtenünk, hogy milyen eredményeket értünk el, ugyanis az elmúlt években a bankok szabályozásával kapcsolatosan is elértünk bizonyos eredményeket a KKV-k számára, tehát nem a nulláról kell elindulnunk. A parlament nélkül nem jött volna létre a KKV szorzó. A parlament nélkül nem lett volna lehetséges, hogy megerősítsük a kisebb bankokat. A parlament segítsége nélkül az FC területén nem erősödtek volna meg azok a bankok, amelyek pozitívan, pozitív előjellel szerepelnek a szövegben. Nem lettek volna beruházási platformok sem. Tehát nyilvánvaló, hogy értékelni kell az eddig történteket, És hiszen van olyasmi, rengeteg olyan elem, amelyet nem kell újra felvonultatnunk itt, és vannak olyan dolgok, amelyekre igenis vissza kell térni. Igenis ellenőrizni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy a bankágazatra vonatkozó szabályozások mit is jelentenek a banki hitelezés szempontjából. Ebben a saját kezdeményezésű jelentésben azonban nem az a cél, hogy a bankokról ejtsünk szót, illetve hogy a banki struktúrák reformját hajtsunk, hajtsuk végre, hiszen erre vonatkozó jelentéseink már vannak. És van egy értékpapírosításra vonatkozó jelentésünk itt. A feladatunk az, hogy felmutassuk a KKV-k szerepét a tőkepiaci unióban. és nem is lehetséges, hogy a banki hitelezéstől eltérjünk teljes mértékben, és a piaci alapú hitelezésre térjünk át. Ez nem lehetséges, ezt többen is elmondták. Meg kell néznünk, hogy a hitelezést hogyan tudjuk elősegíteni, támogatni, és hogyan tudunk új finanszírozási lehetőségeket kiaknázni. De nyilvánvalóan ezzel a jelentéssel nem tudjuk az Európai Unió finanszírozási vagy pénzügypolitikáját teljesen megváltoztatni, hiszen itt egészen mások a hatáskörök is. Szeretném ezért azt kérni, hogy a módosítók esetében mélyítsük el a szöveget, és egészítsük ki azt, és jó lenne mielőbb összeülni az árnyékjelentéstevőkkel is, és megvitatni, hogy a jelentésen belül milyen prioritásokat kívánunk meghatározni. Én megpróbáltam egy részről, a hitelek révén történő finanszírozást kiemelni, mint a megoldás egy részét, és a startupok, a közösségi finanszírozás és egyéb innovatív lehetőségeket egyfajta kiegészítésként is megemlíteni, és középpontba kell állítani nyilvánvalóan az egyszerűsített szabályozást is, mert valószínűleg ez, ez szükséges lesz. Mindezen elemekre tehát szükség lesz, a finanszírozási keret kibővítése is szükséges lesz továbbá. Ha mindannyian úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás kérdése mint olyan nem gond, hanem csak a versenypolitikai komponens és a növekedési komponens az, amivel foglalkozni kell, akkor nyilván nem nincs szükség a jelentésre hiszen ezzel a jelentéssel a versenypolitikában megmutatkozó gondokat és a növekedésben megmutatkozó gondokat nem fogjuk tudni megoldani. Ha így gondolkodunk, akkor szerintem azonnal mondjuk is ki, eddig tévedtünk, a finanszírozás kérdése nem gond, itt minden jól működik, a finanszírozás megoldott, és más sokkal súlyosabb problémákkal küzdünk. És akkor sútba dobjuk ezt a jelentést. Ha azt mondjuk, hogy van egy növekedés, kapcsolatos gond, egy versenypolitikai probléma és egy finanszírozási hozzáféréssel kapcsolatos probléma, akkor ezt azonnal támogatni tudom. Szerintem van egy probléma a finanszírozáshoz való hozzáférés esetében is, és az egyik kolléga nagyon jól utalt arra, hogy az Egyesült Királyságban még rosszabbul működnek a dolgok, mint az Európai Unió kontinentális részén. Nekünk viszont az a feladatunk, hogy arra gondoskodjunk, hogy mindenütt az EU-ban jól működjön ez, és ezért is olyan fontos, hogy ez a jelentés egy nagyon határozott üzenetet fogalmazzon meg. Köszönöm. Köszönjük szépen Kárász úrnak a jelentéstevőnknek. Ezzel a napirendi pont végére értünk, most rátérünk a napirendünk következő, azaz második pontjára, Az árutősdei kereskedők számára biztosított mentességekről van itt szó. Én magam vagyok ennek a jelentéstevője bevezetőként. Szeretném elmondani, hogy jelen pillanatban az áru tőzsdei kereskedők bizonyos rendelkezések alól mentesítést élveznek. Ez a két mentesítés 2017. december 31-én lejárt volna, Eredetileg azt szerettük volna, hogyha időközben az Európai Bizottság a prudenciális szabályok felülvizsgálatát elvégzi 2015 végéig, valamint egy olyan keretre tesz javaslatot, amelyet már kiigazított az árutősdei kereskedőkre vonatkozóan, azonban folyamatban van még mindig ez a munka, éppen ezért a javaslat Született meg a javaslat, hogy a jelenlegi mentességeket hosszabbítsuk meg, mindaddig, amíg meg nem születnek az imént említett szabályok, illetve 2020. december 31-ig, attól függően, hogy meddig végez a bizottság ezzel a munkával. Ha nem határozunk a meghosszabbításról, akkor az árutőzsdékereskedőknek teljes mértékben meg kell felelniük a tőkekövetelményekről szóló rendeletnek, amíg meg nem születnek a rájuk, specifikusan rájuk vonatkozó szabályok. Ebben a jelentésben tehát egyetértésünket fejezzük ki a bizottsággal, és jóvá hagyjuk a mentességek meghosszabbítását. Egy nagyon technikai, egyszerű dosszéről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy a végrehajtás határidejét ki kell tolni, Elnézést kérek a tolmácsoktól, ha túl gyorsan beszéltem, illetve olvastam. Most pedig megnyitom a vitát. Bálc úr következik a néppárt részéről. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőt. Pitikainen asszony megegyezik a bizottság által javasolt megközelítéssel, illetve egyezik a bizottság által javasolt eljárással. Ugyanakkor szeretné kérni a bizottságtól, hogy a beruházási vállalkozásokra vonatkozó felülvizsgálatot gyorsítsa fel, azért, hogy a javasolt határidő előtt jóval megszülessen már ez a szabályozás, illetve annak felülvizsgálata. Az árutősdei kereskedőkre vonatkozó mentességeket mindenképpen meg kell addig hosszabbítani, és árnyékjelentéstevőnk Pitikainen asszony szeretné megkérni a, illetve megkérdezni a bizottságtól, hogy esetleg elmondhatnák-e itt nekünk a szakbizottságban, hogy hol is tartanak a felülvizsgálattal, hogy van-e már valamiféle váz kibontakozóban, és hogy van-e valamiféle menetrend, időbeli keret arra vonatkozóan, hogy mikor születik a, meg a bizottsági javaslat. Ennyit szerettünk volna a magunk részéről, mhm. illetve a Piti Pitikainen asszony részéről elmondani a néppárt árnyék jelentéstevőjeként. Köszönjük szépen Burkhard Balcnak az Alda nevében. Michael Toirer kapszót. Köszönöm szépen. Egyetértünk, hogy az árukereskedők számára a nagy kitettségű szabályok alóli mentességet még meghosszabbítsuk, amelyről a cír szól. A kivételek egyéb iránt december 31-én, 2017. december 31-én lejárnának, és így a teljes tőke megfelelési CRD és CIR szabályok vonatkoznának rájuk. Ez vélhetőleg nem a legmegfelelőbb volna, és negatív kihatással járna arra az ágazatra, ahol az árukereskedők nagyon aktívak, például a mezőgazdaságra vagy a energiaágazatra. Azért van ez, mert um, az árukereskedő cégek kockázati profilja a kockázatok sajátosságait is tükrözi természetes kitettséggel rendelkeznek ezek a cégek, logisztika és fizikai változók jelentkeznek, például a kereslet változik, és a kapacitás is változhat. Éppen ezért fontos, éppen ezért a rövid távú finanszírozástól függenek a cégek. Ugyanakkor arra biztatjuk a bizottságot, hogy vizsgálja meg az árukereskedő cégek profilját a tőke megfelelési rezsime jelenlegi áttekintése során annak érdekében, hogy a leginkább testre szabott és prudenciális keretet sikerüljön kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Matthias mondjuk Gua nevében. So we go to uh, uh, Lever, de nouveau, Monsieur Lambert. Ő nincs itt, hogyha Lambert szúr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikusok számára a nehéz feladat mindig abban rejlik, hogy hogyan lehet rövidre fogni egy hosszú históriát. Máma azonban az a kihívás, hogy hogyan lehet egy rövid históriát hosszúvá tenni. Biztos vagyok benne, hogy nem szeretnék, hogyha 7 percig beszélnék e bonyolult dossziéről. Éppen ezért azt mondhatom, hogy egyetértünk az előadóval, de minthogy még felszólalási időm van, hozzáteszem, hogy szombat óta nagyapa vagyok, úgyhogy ezzel talán jókedvre deríthetem önöket. Hát persze nem én nemzettem ezt a gyereket, sőt nem is én szültem meg, hanem a lányom szülte. Mindazonáltal támogatjuk az előadót. Nagyszerű hír, az FDD és az NFNB-ben senki se kér szót. 21 naptári napja van ezekon tagoknak az ellenvetés megfogalmazására, március 7-ig lehet ezt megtenni. Ezután pedig a jelentés elfogadottnak tekinthető, a, ha, amennyiben az ECON tagjának 10% összesen 7 tag nem fogalmaz meg kifogást. Ezzel ezt a napi pontot is befejeztük, és most visszamegyünk az előző rendi pontra, hiszen ezt nem konferáltam fel, az előző jelentés menetrendjéről nem beszéltem. Tehát a KKV finanszírozáshoz jutásánál április 5-ig lehet a módosítókat benyújtani, délig a módosítókat április 16-án vizsgáljuk meg, és a szavazás, tehát április 25-e vagy 16-a, hogy is van, tehát 16, 25, 16, egy szabad szóval utána viszont szavazni fogunk az ECOM-ban június 13-án vagy 14-én az engedélyezés vagy az autorizáció fényében, a plenáris elé pedig idén ősszel, szeptemberben kerül. Ezzel pedig az utolsó dossziéra térünk rá. Elnök úr, egy kis probléma van a fordítással, mégpedig azért, mert nagyon rossz az ön mikrofonja, Kérem, hogy egy másik mikrofonba beszéljen, addig pedig a technikusok foglalkozzanak ezzel. A tolmacsok már most hálásan köszönik, mert már is jobb a hangminőség. Az elnök. Egy szóval, a dosszié menetrendje a következő. A KKV-khoz a módosítók benyújtásának határideje április 5, aztán április 25-26 a módosítók megvitatása, és júni 13-14-én szavazunk az ECOM-ban, és a szeptemberi plenáris napirendjére kerül, ezzel pedig az utolsó napirendi pontra térünk rá. Most jön az ÁFA, hogy nem mondjuk a HÉA dosszié. Egy szóval a közös hozzáadott értéke adó erről lesz szó, Ferrer asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Peter Zeman úr nevében szólok én, aki fontos okok miatt nem tud most itt lenni. Peter Zeman úr úgy gondolja, hogy ez a jelentés megint csak egy rendkívül technikai javaslat, hogy a minimális időtart a minimális adómértéknek a kiterjesztését december 2017. december végéig kerülnek kiterjesztésre. Ez az irányelv, ez egy átmeneti rendszer a minimum kulcsokkal, a, és nem lehet 15%-nál alacsonyabb a normál héja kulcs valamennyi áramban. Vannak viszont, ahol ugyanakkor ez egy ez segíti a belső piac megfelelő működését, hogy ne legyen torzulás. És ha figyelembe veszük, hogy valamennyi tagállam jelenleg a 15% felett van ez a jelenlegi szabályozás, hogy a 15% az legyen a minimum, az lehetőséget tesz arra is, hogy a tagállamok HIA reformot hajtsanak végre és meghatározzák az ÁFA alapjuk, a HIA alapot. Ez 1993 óta 5 alkalommal került módosításra, és 2015-ben is változtatás volt. 16-ban a bizottság egy akciótervet fog előterjeszteni, egy megfelelő hozadott értékató rendszert, ami alkalmas az, az egységes a belső piacra, és ami a csalás mentességet is biztosítja. A 2011-es ben már volt egy kommunikáció. Ezzel meg fogja határozni a különböző hozzáadott értékató rendszereket az Unió belüli kereskedelemre, illetve a reformokat úgy kívánják meg, hogy a végleges rendszerre alapvetően a célország legyen a meghatározó. A jelentéstevő egyetért a bizottságnak a javaslatával, hogy proaktív módon maradjon meg a minimum 15%-os kulcs, és azt javasolja, hogy a jelenlegi megállapodások kerüljenek meghosszabbításra két évre, 2017. december 31-éig, és egy méreható vitát folytassunk le a következő hozzáadott értékadó akciótervvel kapcsolatban. Köszönöm, köszönöm Eliza, mondja az elnök. Polnava asszony a néppárt részéről nem tud itt lenni, nem tudom, hogy valaki más kíván-e szólni. Lange úr. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. Alapvetően egyetértünk ezzel a héja javaslattal, itt csak egy egyetértési eljárásban vagyunk, egy hangulak kell igent mondanunk, de egy-két dolgot kiemelnék, ami mégiscsak sajátos. Egyrészt, miért csak két évre hosszabbítjuk meg ezt? Általában öt évre hosszabbítottuk meg ezt a rendszert. A második sajátosság, és itt merül fel az igazi kérdés, január 1 -e, és a vélhetőlegi áprilisi hatályba között nem sikerül lebonyolítanunk a tisztátházban ezt az ügyet. Egy három hónapos szabályozási szakadék tátong itt fel, hiszen um, lejár a régi szabályozás. Kérdem én, miért nyújtotta be a bizottságén ilyen későn ezt a tervezetet, miért csak két évre, és miért ilyen későn kezdünk ezzel foglalatoskodni. Mindenhol attól hallunk, hogy az illegális áfa csalás ellen lépünk föl, miközben a bizottság tétlenkedik. Ez elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan, és úgy gondolom, hogy ezt valamilyen módon tematizálnunk kell. Sajátos, hogy ez megtörténhetett. Uh, thank you, Mr. Lang. Köszönöm. Langen úr, az ECR nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő megköszönöm Zimon úrnak a jelentést, illetve Simon úrnak. Egyetértünk, hogy két évvel meghosszabbítsuk ezt a keretet. Reméljük, hogy a bizottság bölcsen használja majd fel ezt a két időt, és ez alatt egy jó és átfogó áfa akciótervet fogalmaz meg, melyel megkönnyíti majd a határokon átnyúló üzletkötéseket a cégek számára, hiszen Gyakran hallunk panaszt a vállalkozók részéről, hogy a jelenlegi áfa rendszer nagyon nehézkes. Mi több, a cégek más tagállamokban nehezen tudják visszatérítetni az áfát, akadályozza az elkereskedelmi cégek életét és a nehézkes áfaszabályozás. Ezért kérem azért a bizottságot, ne csak a csalás ellen, ni fellépésre koncentráljon, hanem a belső piac kiteljesítésére is, és segítsen abban, hogy egyszerűsített áfa vagy héja rendszereket vezessünk be. Végezetül pedig kérdezem a bizottságot Langen úr kérdését visszhangozva, hogy miért két évre nyújtották ezt be, és remélem, hogy két év alatt sikerül egy igazi új rezsimet kialakítani. Az ALDE nevében Jeszek úr volt itt, de elment már, úgyhogy Urtosun kollega kapna szót a zöldek nevében, de neki is el kellett mennie sajátos módon és sajnálatos módon. Ilyen módon most a spontán felszólalása körét kezdhetjük meg FDD, ENF, senki nem kér szót, kérje bárki a spontán felszólalások körében a szót. Hát hogyha nem, akkor ezzel lezárhatjuk a mai ülésünket, mégpedig korán, de még röviden elmondom, hogy Ferrer asszonynak adom meg a szót az előadó nevében, hogy beszéljen a határidőkről. Tessék, Ferrer asszony! Well, thank you very much. I think... Köszönöm szépen. Azt hiszem, nincsen itt semmiféle nagyobb probléma. A különböző tagjai a parlamenti raportőröknek, de mégiscsak fontos, hogy megértsük a bizottságot, és én is értem azt, amit Lange úr elmondott hogy a, meg, a javaslat miért ilyen későn érkezett, és az implicit értelmezésünk a két évvel kapcsolatban az az, hogy ez volt az az idő, ami szükséges ahhoz, hogy befejezzünk egy átfogóbb reformot, hozzáadott értékadó reformot, a struktúrát is, hogy az működőképes legyen. Azt is tudjuk, hogy az ekkorban nagyon szorosan követjük a hozzáadott értékadó csalás kérdéseket. Az én értelmezésem az ez a késlekedésre vonatkozóan. Mégiscsak azért érdekes lenne azért meghallgatni a bizottságot is, és megnéz, megtudni azt, hogy jól értelmezzük-e a bizottság által előterjesztetteket. Elnök, köszönöm szépen, most tájékoztattak hogy a bizottság felegyezte a kérdéseket, és majd meg fogják mondani, hogy a két év az valóban azzal függe össze, hogy egy nagyobb hozadott értékadó reformról van szó. Ami pedig a határidőket illeti, ez is egy egyszerűsített eljárás keretében kerül kezelésre, és az egyszerűsített egyszerűsítésbe 21 napjuk van az EKON tagjainak, hogy ellenvetésüket fejezzék ki, és ezt követően pedig a jelentést elfogadottnak tekintjük, ha csak nincsen 7 EKON tag, aki ellen véleményt fejez ki. Ezzel pedig a jelenlegi ülésünknek a végére érünk, és mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok!